semmilyen fajta fenntartások, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. A jogi szakbizottság a következő véleményeket adtak ki. 2009-es rendelet, az Európai Parlament és a Tanács rendelete bizonyos jogszabályok kiigazítása kapcsán a szabályzási eljárása, pedig az ellenőrzésre történő szabályozási eljárásról van szó. Itt eh, nagyon hosszas eh, számok következnek, bizottsági, parlamenti dokumentumokra hivatkoznak, ezt most nem olvasom fel, ezt megnézhetik eh, a, az Európai Parlament honlapját, és így mindenkinek sok időt meg lehet takarítani. Most rátérünk a napi rendünkre. A január